bizonyos. tulajdonképpen átültesse és végrehajtsa a szabad mozgásról szóló irányelvet, és amennyiben szükség van erre, a jogsértési eljárást is el tudja indítani a bizottság. Megvizsgáltuk tehát, hogy milyen akadályok állnak a polgárok szabad mozgása előtt, és nagyon fontos, hogy ennek a jognak semmilyen korlátozása Köszönöm szépen, Valean asszony. Köszönöm az előadását. Köszönöm, hogy elkészítette a jelentéstervezetet. Bazescu asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék Valéán kolléganőmnek a jelentéséhez. Igen jelentős ez a jelentés akkor, amikor a román és bolgár állampolgárok Európai Uniós mobilitáshoz való jogáról beszélünk. A nyolcas pontra hívnám föl a figyelmet. Az Európai Parlament folyamatosan tájékoztatást küldött meg a tagállamoknak, és kérte tőlük, hogy realista módon értékeljék a helyzetet a különböző országokban. A Baleán asszonyféle jelentés Ungelánó úr és Marinescu kolléga irányába hatnak. 2011. januárjában volt egy állásfoglalás tervezet, amely az a romák társadalmi befogadásával foglalkozik. A 12-es bekezdésben is olvashatunk erről többek között. 2011 végén az Európai Bizottság egy programja ö, ismerté vált, és módosítókat szeretnék benyújtani azzal kapcsolatban, hogy az európai állampolgárok jogainak érvényesítését hogyan lehetne ö, érvényesíteni, amikor a munkavállalásról van szó ö, egy más tagállamban, mint a ö, származási tagállam. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer támogatásomról biztosítom Valeán asszonyt jelentésében. Elnök asszony. Rebeka. Grazie, la collega Zanoka. Köszönöm, Zanoka asszony. Thank you, Chia. Uh... kollega Köszönöm, Bosszináru kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni kolléganőnk Valéán asszony jelentésének tartalmi részét, és támogatni tudom az a szocialista frakció támogatásáról is a szöveg végleges kidolgozása tekintetében igen gazdag gondolatokban a tartalom, és olyan jogok érvényesítéséről van szó, amelyen lehetne az Európai Uniót polgáraihoz közelíteni, kevésbé válna az Európai Unió és dokumentumtára is elvontá a polgárok számára, és egyre közelebb hozhatnánk e jelentésnek hála a polgárokat az EU-hoz. Azt is szeretném kiemelni továbbá, hogy ebben a válságos gazdasági időszakban és az európai euró válságos idejében, amikor megpróbáljuk megmenteni az eurót, akkor igenis a nap napok életében kell támogatnunk a polgárainkat, hanem akkor annak a kockázata áll fenn, hogy továbbra is elhidegülnek, távol maradnak a polgárok az EU-tól, és nem fognak majd szavazni az európai ö, parlamenti képviselők ö, választása idején sem. Ezen akadályok mindegyikét le kell építenünk, és valahol egyfajta jegyzéket, leltárat kellene összeállítanunk arról, hogy a, hogyan lehetne időben egyre másra leépíteni, eltüntetni ezen akadályok mindegyikét, és hogyan lehetne szolgálni a polgárok érdekét. A jelentés azért is fontos, mert alapjogokról van szó, demokratikus jogokról, amelyeket gyakorolni lehet az Európai Unió egyes tagállamaiban, a polgároknak ellen lehetősége van. A jövő héten az Európai Parlamentben egy olyan vitát folytatunk le, a magyar ö, országi helyzetről, ahol ezen jogok ö, sérelmét tapasztaljuk jelenleg, és nagyon fontos saját szakbizottságunk ö, szerepe is abban, hogy a demokratikus európai mechanizmusok érvényesülhessenek. Köszönöm Baleán asszonynak a jelentését, és Mazzoni asszony, elnök asszony statisztikai adatokat mutatott be nekünk azon petíciók